és akkor az ülés jegyzőkönyvét megfelelő időben nyilvánosságra hozzuk. És akkor most térjünk rá 137-es bekezdés szerint az elnökök értekezlet által elfogadott napirendet elfogadta, és a frakciók megbízásában javasolom az ülésnek, hogy Wikström asszony jelentését a kollégánk Vadim Tudor úr mentességének felfüggesztésére vonatkozóan a szavazási időben tűzzük napirendre. Nagy aggodalommal kell szólnom a bahráni legutóbbi fejleményekről. Itt az emberi jogi aktivistákra egyre nagyobb nyomás nehezedik, és szeretnénk emlékeztetni a királyt, hogy miután az ország nemzeti jogi megállapodásokat ratifikált, a jog és erkölcsi kötelezettséget vállalnia kell, és ezt egyébként az Antekvet Bizottság Bajszúni is alátámasztotta. A töve, Egyiptomban is meglehetősen feszült még mindig a helyzet, és elfogadhatatlan, hogy Mubarak diktátor megbuktatás után egy évvel az emberi jogi aktivistákat, újságírókat, bloggereket, írókat még mindig üldözik, és itt a sok példa közül csak az egyik a Szaharov díjjal kitüntetett Asma Moksuf ellen folyó tárgyalás. A szomszéd országokban és mindazok részéről a világon, akik a nyílt, pluralista és toleráns társadalom mellett küzdenek, elítélik ezeket a fejleményeket, és ezeket mindenféleképpen el kell ítélni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! nagy megrendüléssel kell bejelentenünk, hogy egy nagyra becsült kollégánk, Miguel de Sacadura Cabral Portas, április 24-én 53 éve